No, no, no, no, dob, dob, dob. La seduta è aperta. Megnyitom. Az ülést köszöntöm a biztost az Európa Tanács emberi jogi biztosát, és Weber úrnak adom át a szót egy pillanatra. Elnök úr, azért kértem szót, mert egy sürgős esetre szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig arra, amiről már tegnap is beszélt ön, konkrétan egy szlovák újságíró meggyilkolásáról van szó. A szlovák média új híreket tett közzé sajnálatos módon a máltai eset után egy újabb újságírót gyilkoltak ugye meg, aki a média szabadságért küzdött. Szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, hogy, az, hogy Szlovákia független vizsgálatot indítson a témával kapcsolatban, hogy a tényeket megismerjük, és miután a Öm, nyilván a ö, sajtóban azt lehetett olvasni, hogy esetlegesen öm, Európai Uniós pénzekkel is visszaéltek. Azt kérem, hogy a KONT szakbizottság egy tényfeltáró missziót, ö, küldöttséget ö, küldjön ö, Szlovákiába. Az Európai Uniónak és az Európai Parlamentnek a feladata ö, az, hogy világító toronként működjön ebben a sötétségben, és az igazságot feltár, feltárásában támogassa a Szlovákiát. Köszönöm szépen. Honorable Bullman. Bullman úr következik. Nos, elnök úr. Ich glaube, dass dieses... Azt gondolom, hogy ez a parlament, és ezt a frakcióm nevében mondhatom, nos, ez a parlament mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy a jogállamiságot megvédjük, és minden ö, kriminális ö, tevékenységet, olyan eseteket, mint például újságírók meggyilkolása, százszerzelékben fel kell tárni. Én ezért mi támogatjuk azt is, hogy amint a tényállás ezt megengedi, eszmecserét folytassunk erről a vitáról itt. Azt hiszem, hogy ez konszenzus az Európai Parlamentben. Csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy ez a küldöttség, amelyet Weber elnök úr javasolt, a TAXE 3 szakbizottság napirendjén van, ezt már eleve tervezünk, tehát mint egy új vizsgálati bizottság napirendjén van ez. Azt kérem az elnök úrtól, hogy a TAXE 3 bizottság felelőseivel vegye fel a kapcsolatot, hogy ne végezzünk párhuzamos munkát. Weber elnök urat arra szeretnék, arra szeretném emlékeztetni, hogy mindent fenntartások nélkül ki kell vizsgálni, ez az Európai Unió minden országára vonatkozik, abszolút függetlenül attól, hogy a kormánynak ki az elnöke, vagy nem az elnöke, néppárti elnöke van, vagy nem. Ez nem fog bennünket megakadályozni abban, hogy mindent kivizsgáljunk. Az aktuális korrupciós vádakkal kapcsolatban is felmerül ez, amelyek elhangzottak az ügyjel kapcsolatban. Bene, And then Luis. Thank you, President. Uh, I... Köszönöm. Elnök úr, szeretném hangsúlyozni, hogy újságírók meggyilkolása soha nem lehet pártpolitikai kérdés. Ez egy nagyon komoly ügy. This parliament has taken tough... Ez a parlament nagyon keményen fellépett akkor, amikor Máltán következett be ugyanez az esemény, és most is meg kell, hogy tegyük a tőlünk telhetőt, amikor a szlovák köztársaságban kerül sor egy ilyen eseményre. Én támogatom Weber úr azon javaslatát, hogy küldjünk Szlovákiába egy adhok, egy eseti delegációt, és használjuk fel ezt a döntést az a kértekezlete döntsön, erről nem várhatunk hetekig, amíg az új bizottság titkárságát felállítják, és így tovább. Most kell lépnünk, az újságíróknak joga van eh, a szabadságra a munkájukban, akkor is, amikor korrupciós kérdéseket eh, vizsgálnak és erről írnak, és ezt ennek a háznak is garantálnia kell. Köszönöm. Sono Nekem is az a meggyőződésem, hogy a sajtószabadság sem nem bal, sem nem jobboldali, sem nem közép kérdés, nem politikai kérdés, ez egy, egy, ez egy alapérték az Európai Unió egészében, és minden kormány, teljesen mindegy, hogy milyen politikai színezetű kormány, alapértékei között kell, hogy szerepeljen. Azt gondolom tehát, hogy a legjobb megoldás az az, hogy írásos eljárást alkalmazzunk a frakció elnökök között arról a döntésről, hogy képviselők egy csoportja elutazzon Szlovákiába, az összetételről majd döntünk, tehát, hogy megvizsgáljuk a történteket, ugyanúgy, ahogy a Panama dokumentumokkal foglalkozó kollégek is jártak Máltán. Javaslom tehát délután az írásos eljárás alkalmazását, hogy ne veszítsünk több időt. Azt azért el kell, hogy mondjam önöknek, hogy ma három szemét egy pillanat várjanak, tehát három szemét letartóztattak, három olasz állampolgárt, akik Szlovákiában éltek, és nem tudjuk pontosan, hogy kik a gyilkosság megrendelői, a végrehajtói, Daphne Garvalja Galica esetében ezt tudtuk, én ragaszkodnék egyelőre ahhoz, hogy megvizsgáljuk a tényeket. Másoknak nem ö, tarthatunk hegyi beszédet, ha a sajunk házatáján, saját házunk táján nem teszünk rendet. Kérem tehát, hogy az írásos eljárást használjuk fel, és a frakciók elnökei fejezzék ki így a véleményüket. Mussolini asszonynak megadom a szót. Del mio collega. Elnök úr, Alberto Csírió nevében is szólok Szlovákia kapcsán. Mi egy kérdést szeretnénk föltenni. Weber elnök úr um, visszaélésről beszélt pénzekről, de van itt belső dömping is, és én azon munkásokra utalok, akik elvesztették a munkahelyüket az olasz cégtől, Szlovákiába kerülnek. Ez nagyon súlyos helyzetet okoz az Európai Uniós régiók között. Köszönöm szépen, Mussolini asszony, én is közvetlenül foglalkozom ezzel az ügyel, mert tegnap a Piemonte régió elnökével együtt ellátogattak ide a szakszervezeti képviselők, illetve dolgozók az érintett vállalattól, és már azon igyekszem, hogy konkrét választ tudjunk adni a helyzetre. Tehát a szakszervezetekkel is kapcsolatban vagyunk, a régió elnökével, az olasz hatóságokkal, akik az ügyet nyomon követik. Először ön, és utána pedig Tolja asszony következik. Mikrofont kérünk. Uh, President, you're talking about... Elnök úr, arról beszél, hogy a tagállamok a jogállamiságot védjék meg, az újságírók meggyilkolása volt a téma és mivel Nils Fűznik itt ül, és ő szólni fog a házhoz, szerintem fontos, hogy Petfenőken emberi jogi ügyvédre is megemlékezzünk, akit szintén meggyilkoltak, és bebizonyították, hogy volt brit szereplője is, brit részvétel ebben a gyilkosságban. Tehát egy emberi jogi ügyvédre is, ről is emlékezzünk meg, Petfenökenről kérem. Tolja asszony következik. Sappiamo e apprezziamo quello Köszönöm, elnök úr. Tudjuk, amit, hogy mit tett tegnap, és ezt nagyra értékeljük. Nagyon feszült a helyzet, és örülünk annak, hogy az olasz kormányjal egy irányba lépnek, tehát hogy a multinacionális cégektől szociális, azaz társadalmi felelősségvállalást is kérünk. Tehát, hogyha valahol megnyitnak egy üzemet, mi befektetünk beléjük, akkor nem lehet ezt csak úgy bezárni és elbocsátani a dolgozókat. Mi is adunk nekik, ők is adjanak a társadalomnak. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság is értékeli majd a helyzetet. A regionális alapok, az európai alapok, amelyek a kevésbé fejlett régiókat támogatják a növekedésben, végül a szo- szociális és fiskális dömpinget támogatják. Szerintem mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a vállalat ugye tök, több támogatást is kapott. Figyeljünk oda, hogy hogyan használjuk fel az európai alapokat. Jó. Gomes. Gomes asszony, parancsoljon. Elnök úr, az a megtiszteltetés ért engem, hogy én voltam a máltai delegáció vezetője, és egyetértek még rengeteg a tennivaló, várjuk még a választ de a LIBE szakbizottság hatáskörébe tartozik a kérdés, illetve az újonnan felállítandó szakbizottság hatáskörébe, ahogy ez a Panama dokumentumok esetében is volt. De meg szeretném ragadni a lehetőséget, ugye Mogherini asszonynal felvetettük, asszonynal felvetettük Etiópia problémáját, ahol brutálisan elnyomják a lakosságot, vészhelyzetet vezettek be, és az Európai Unió által közétett nyilatkozat szégyen teljes ahhoz képest, amelyet az USA fogalmazott meg, akik keményen elítélték a vészhelyzet újbóli bevezetését. És kérem, hogy gondolják ezt át, olyan álláspontot tegyünk közzé, amely tiszteletben tartja az értékeinket és az inkluzív demokráciát, illetve a jogállamiságot, az emberi jogok védelmét támogatja Etiópiában. Nem az emberi jogokról vitázunk most, ha sürgősségek témájában kértek kollégák hozzászólási lehetőséget. Hámsz asszony, kérdezem, hogy mi, mivel kapcsolatban kíván szólni, mert nem ez a mi témánk. Elnök úr, én arra kérném önt, hogy most legyen szíves, térjen rá a rendünkre, mert nagyon aktuális lenne pont ebben a témában, hogyha meghallgatnánk Muznyik urat. facendo. Pontosan ezt tesszük. De az újságíró meggyilkolása nagyon súlyos eset, és Muznyeszk úr, aki az emberi jogi biztos, szintén hozzá tud szólni ehhez a témához, ezért engedtem meg a hozzászólásokat, és megköszönöm neki, hogy néhány pillanatig várt, megvárta a képviselők hozzászólásait. Tehát sok szeretettel köszöntöm az Európa Tanács emberi jogi biztosát. Osztjuk az Európa Tanácssal azt, hogy az emberi jogokat védeni kell, és ugyanolyan elkötelezetten küzdünk a nők elleni erőszakkal szemben, illetve a családi erőszakkal szemben. A